now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie. Ogłaszam. Kedves kollégák, megnyitom ezen az ülést, és az Európai Parlament november 12 2009. november 12-én felfegy.